kérdés a bizottsághoz. Az Európai Részvénytársaság statútumáról szóló 2001. október 8-ai 2157 per 2001-es tanácsi rendelet alkalmazásáról szóló jelentés. Először Léne képviselőnek adom meg a szót, aki a szóbeli kérdés szerzője. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Európai Tanács 2001-ben hozott egy döntést, egy határozatot az Európai Részvénytársaság statutumáról. Ez a társaság 2004 októberében jött csak létre, és az európai jogalkotásnál szokványos módon a bizottságot megkérik arra, hogy egy bizonyos idő eltelte után készítsen jelentést az alkalmazásról és megvalósításról, illetve ebből vonja le a következtetéseket, illetve a módosításra vonatkozó javaslatokat. A 2004. -e időpont 5 éve volt, holnap lesz ennek 5 éve, viszont nem született az Európai Bizottság részéről jelentés az említett tanácsi rendelet alkalmazásáról. A bizottság a szerződések őrzőjeként fontos, hogy ennek a feladatának eleget tegyen. A jogi bizottságban megkérdeztük a bizottságot arról, hogy miért nem készült el ez a jelentés, mai, a mai napig nem, és a bizottságnak most lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy magyarázza meg ezt a hiányosságot, hiszen nagyon fontos az Európai Parlament és különösen a Jogi Szakbizottság számára, hogy ellenőrizze a az Európai Bizottságot, nem merítem ki az 5 perc eh, hozzászólási időt, hanem a bizottságot megkérném rövid úton arra, hogy válaszoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság képviseletében Tajani biztosnak adom meg a szót, parancsoljon. parlamentári. Köszönöm eh, képviselő úr, és köszönöm eh, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy McCreevy biztos urat helyettesítem itt ma. Köszönöm a jogi bizottságnak ezt a kérdést. Most pedig saját nevemben is elmondhatom, hogy én annak idején 15 évig tagja voltam ennek a szakbizottságnak, és örömmel látom, hogy önök még mindig azon ügyködnek, hogy a bizottság minél jobban végezze a munkáját. Hadd mondjam el ugyanakkor, hogy ennek a jelentésnek a munkálatai már jó ideje zajlanak. Az év végére el is készül ez a jelentés. Tehát hamarosan tények lesznek a birtokunkba, amelyek alapján meg fogjuk írni ezt a jelentést, ezt a tanulmányt, és ez pedig ehhez pedig az kell, hogy beszerezzük az összes információt. Jövő évben pedig ezt tárgyalhatja a parlament is, és a tanács is. Nyilván ezt a menetrendet már a következő Európai Bizottság fogja eldönteni. Ugyanakkor négy lehetőséget tárgyalunk most, négy változtatási, módosítási lehetőség merült fel. A bizottság egyelőre nem döntött egyikben sem, sőt semmilyen más kérdésben sem döntött. Először a külső tanulmányokat fogjuk megvizsgálni, illetve a konzultációs anyagokat. Természetesen minden egyes tényezőt alaposan meg fogunk eh, vizsgálni. Előfordulhat, hogy eh, bizonyos eredményeket érünk el az Európai Részvénytársaság statútumának változtatásáról, megváltoztatásáról szóló tárgyalásokon. De mindenképpen, ahogy mondtam, ezekbe, ezeket a döntéseket a következő Európai Bizottság fogja meghozni. Nyilvánvaló, hogy ők is majd figyelembe veszik a parlament véleményét, mielőtt újabb javaslatokat tennének. Köszönjük szépen! Mivel a következő felszólalónk nincs jelen, ezért az utána következő Kutas úr kap szót a Szociáldemokrata frakció nevében két percben. Köszönöm szépen elnök asszony a szót, tisztelt biztos úr! Az Európai Részvénytársaság ötlete már az 50-es években felmerült, és a belső piac egyik vívmánya. Különleges értéke van, mert ha valakinek európai részvénytársasága van, akkor annak különös szabadsága van a letelepedés tekintetében. Sok cég él is ezzel a lehetőséggel, hogy ezáltal is megmutassa, hogy ő európai és valóban a határokon átnyúló kereskedelemnek ez egy kiváló eszköze. A statútum egyik előnye az, hogy a cég bejegyzett irodája áttehető bármelyik tagállamba, anélkül, hogy új céget kellene alapítani. Az Európai Részvénytársaságnak ugyanakkor a statutuma nem egy joganyagból fakad, hanem több helyen, és ráadásul nem eléggé egységesen van lefektetve. A nemzeti hatóságoknak is van kompetenciája annak végrehajtásában, és a bejegyzett iroda, a telephely tekintetében sem egységes a szabályozás, hogy melyik ország engedi meg, hogy bármelyik országba áttehető legyen a székhely. Az Európai Bizottság jelentése, amelyre a biztos úr is hivatkozott, jó lenne, hogyha tartalmazna egy olyan jelentést is, amely megvizsgálta azt, hogy a székhely áttétele valójában mennyire ö, ö, szabad, tényleg, és ö, autonóm státusz kéne biztosítani az ilyen típusú társaságnak. Mivel senki nem jelentkezett előzetesen szóra, sőt, spontán módon sem, ezért újra a biztos úré a szó. Köszönöm szépen, elnökasszony. Nagyon ö, odafigyeltem az ön által előterjesztett gondolatokra is, illetve a többi felszólalóra is, és az Európai Részvénytársaság statutumára szóló rendeletet egy irányelv egészítik ki, amely határidőket is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mikor kellett megvalósítani ezt eh, az irányelvet a tagállamoknak. Nem valamennyi tagállam ültette át ezt a saját joganyagába. Egyes tagállamok csak 2010-re tervezik, az pedig 2004-ig le kellett volna zárni ezt a folyamatot. Ezért eh, azt javaslom, hogy ezt a jelentést most halasszuk el, hogy eh, megvárjuk, hogy minden tagállamban lép, hatályba léphessen a szabályozás, és hát ez a késedelem emiatt is van, hogy vártunk a tagállamokra, mi magunk is. Ideje, hogy konkrét válaszokat találjunk az Európai Részvénytársasággal kapcsolatos hézagok kérdések megoldására. Azt reméljük, hogy jövő év első felében már konkrét javaslatokkal fogunk tudni élni, konkrét válaszokkal az önök felvetéseire, nem csak az önök felvetéseire, hanem általában véve minden érintett érdekében. Köszönjük szépen, biztos úr, ezzel ezt a napirendi pontot és a mai plenáris ülést is berekeztem. Holnap 9 órakor folytatjuk a munkát, mindenkinek jó pihenést kívánok!